következne a házassági vagyonjogi rendszerekkel kapcsolatos határozatok 15-16-os. Még itt eh, a jelentéstevők eh, hiányoznak, de miután ön itt van, Tájn asszony, így megadom önnek a szót. Kedves kollégák, a legutóbbi informális eh, háromoldalú megbeszélésről szeretnék beszámolni, ami a vagyoni jogokat illeti. November 17-én volt ez a megbeszélés. Az elnökség jelentése szerint az átdolgozott szöveg elkészült, az elnökség javaslatai ugyanabba az irányba mutatnak, mint a mi jelentésünk és módosítóink, és az elnökség néhány alapelvet is rögzített, kiegészítve, hogy a tanácsban egyhangú döntése van szükség. Számunkra nagyon fontos a az élettársi közösségek kapcsán az alkalmazandó jog megválasztása. Itt lehetőség szerint széles körű megközelítésre van szükség. A ciprusi elnökségnek köszönetel tartozunk, ugyanis a lábjegyzetben, a tanács megfelelő szövegében ezt a kitételt átvezette. Itt egy, egyöntetű jóvágyás még nem élvez ez a szöveg, de minden esetre a lábjegyzetben ez szerepel, és remélhetőleg ez a lábjegyzet átkerülhet majd a törzs szövegbe ami pedig a végrehajtást, végrehajthatóságot, illetve az elismerést illeti, az ezzel kapcsolatos rendelkezéseket vettetnek, javasoljuk. És véleményünk szerint csak a rendeletnek csak a vagyoni jogi rendszerekre kellene vonatkoznia, és semmiféleképpen nem jelenthet kötelezettséget az egyes tagállamokra nézve, ami az élettársi közösséget illeti. A kolléga Fosz úr két módosítót nyújtott be, ezek számomra elfogadhatók, ezek egyértelművé teszik, hogy a szöveg így elfogadható, és semmiféleképpen nem a nem házastársi, tehát az élettársi kapcsolatok esetében nem beszélhetünk kötelezettségről. Tekintettel azokra a tagállamokra, ahol ez a közösség, ez az élettársi közösség a jogszabályok szerint nem létezik. A javaslat általános támogatást élvezett. Itt a szöveg elsősorban az elismerésre és a végrehajthatóságra vonatkozik. A vagyoni jogi rendszerekkel kapcsolatosan pedig, ami a kártérítéseket illeti, ezeket eh, ahhoz a feltételhez köti, hogy a házastársak egyetértésére van szükség. Ami pedig a választató jogot illeti, itt a szokásos tartózkodási hely, vagy a házasságkötés helye eh, szerepel a javaslatban, a tervezetben, és eh, bizonyos feltételek mellett a kizárólagos eh, bírósági illetékesség választására is lehetőség van Az útmutatás ezen kívül azt is tartalmazza, amit egyébként az elnökség javaslata is tartalmazott. Egyelőre még nem alakult ki egy végső állásfoglalás, álláspont azzal kapcsolatosan, hogy az ír soros elnökség hogyan folytatja a munkát. Azt kell megvizsgálni, hogy a vagyonjogban hogyan érvényesülnek majd az útmutatásban rögzítettek. Minden esetre köszönettel tartozunk a ciprusi elnökségnek az elvégzett munkáért. Azt hiszem, hogy komoly előrelépés történt. És nagyon fontos, hogy ezt a két dossziét együtt kezeljük, ne válasszuk szét a házas társi rendszereket a bejegyzett élettársi közösségtől ami a vagyonjogi ügyeket illeti, illetve az ítéletek elismerését, végrehajthatóságát. Ezeknek egy irányban kell mutatnunk, azzal, hogy az élettársi közösségekre vonatkozó rendelkezéseket pontosítani kellene. Ezeket még egyelőre az útmutatások nem tartalmazzák teljes körűen. Ami az alkalmazandó jog választását illeti, tehát az élettársi közösségekre vonatkozó rendelkezések egyelőre a lábjegyzetben szerepelnek. Az erre vonatkozó rendelkezéseket még át kell dolgozni, és mindenféleképpen pozitívan értékelhető az, hogy már ebben az irányban is megkezdődött a munka. És szeretném még felhívni a figyelmet arra, hogy a legutóbbi Strasburgi héten az alapjogokról döntés született 2010-2011-es évekre vonatkozóan. A, 20, a 89-es ponttal kapcsolatosan a parlament üdvözli a bizottság illetékességre vonatkozó javaslatát, ami a házassági rendszerek és az élettársi közösségek vagyonjogi hatásait illeti. Itt ugyan két külön jogi aktusról van szó, és más e, ennek ellenére nem tartjuk helyén valónak, hogy az élettársi közösségekre vonatkozóan eltérő rendelkezéseket fogadjunk el elektronikusan szavaztunk ezekről, és ez a javaslat 340 szavazat támogatását élvezte, tehát ez a parlament jelenlegi álláspontja a bejegyzett élettársi közösségekkel, közösséggel kapcsolatosan. azt hiszem, hogy a 342-46-os szavazati arány elég jó támogatást jelent. Januárban fogjuk beterjeszteni a módosítókat, a júri február 22-én dönt, majd a plenárison áprilisban lesz a szavazás. Itt hangsúlyozni kell, hogy itt nem nem együttdöntési eljárásról van szó. Ez egy igen komoly döntés, tehát körültekintően kell eljárnunk, hogy teljesen egyértelművé tegyük a mi jogi álláspontunkat, és lehet, hogy emiatt elhalasztódik a dolog, ugyanis a tanácsban a munka még eléggé lassan halad. és egyelőre nem tudjuk pontosan megítélni, hogy jövőre milyen ütemben haladhat majd a munka. Vannak-e hozzászólások? Hinweis der Variante, dass wir eine Ausschussabstimmung. Szeretnék arra utálni, hogy arra is lehetség, lehetőség van, hogy ezt a bizottságban szavazzunk, illetve majd a plenáris szavazást viszont elhalasszuk. Volt már erre példa, meg kellett várni arra, hogy a lényeget dolgokat a bizottság és a tanács elvégezze. Nagyon fontos az, hogy ne, ne legyen ez egy túlságosan korlátozott jellegű eszköz, de ez is jobb a semminél. Köszönöm szépen a jelentéskészítőnek a hozzászólást. Rátérhetünk a következő napi rendi pontra, amely Fosz úr jelentése lesz. Köszönöm szépen, itt eh, az adatvédelmi irányelvről van szó. Az adatvédelmi területen két eh, intézkedés van. Van egy rendelet, amely nagyjából a magánterületet eh, szabályozza, van amelyik a, egy olyan területet, amely nem a jogi, rendőri területhez tartozik, és van egy olyan, amely a rendőri igazságügyi területhez tartozik, és van egy olyan terület, amely már régóta az Európai Parlament kívánság listáján áll, ez pedig a bűnöldözési lista, és ez összefog, összefügg számos más dossziéval, mint például a repülőgéputas adatok, a SIS, a VISZ kérdései, és mindenfajta adatkérdések, amik ehhez kötődnek. Ide kötődnek az adatvédelmi jogszabályok az európai tagállamokban, amelyek nagyon különbözőek voltak, és a jogalkotást az adatvédelem területén nagymértékben befolyásolja az, hogy nagyon különböző módon vannak megosztva a kompetenciák. A Lisszabon előtt az első ö, pillérben voltak ezek a kompetenciák EU szinten szabályozva, és itt a rendelet azt, ezt is javasol, viszont a harmadik pilléren más volt a helyzet, itt főként inkább az együttműködésen volt a hangsúly. Ezért 2008-ban született egy keret megállapodás, amely egy továbbmenő lépést jelentett, és minimális tanulókat fogalmaztak meg, és ezeket 2010 novemberére kellett átültetni, viszont ez még ez idáig nem valósult meg teljes mértékben. A minimális standardok érvényesek a határokon átnyúló adatcserére az Európai Unión területén belül, és így az adatvédelem a korábbi első, illetve harmadik pilléren belül nagyon különböző módon valósul meg. Az Európai Parlament saját kezdeményezési jelentése azt követelte, hogy legyen egy magas szintű, egységes adatvédelmi szint, és továbbra is kívánatos, sőt erre is kell törekedni, de véleményem szerint ehhez az is hozzátartozik, hogy látnunk kell a valóságot, ehhez kell alkalmazkodnunk. A saját kezdeményezési jelentések általában javaslatokat tartalmaznak arról, mit is szeretnénk. Azt láthatjuk jelenleg, hogy viszonylag nagy a vita a tanács értelmezése körül, hogy milyen messze kell menni az adatvédelem területén, és eh, itt a 16-os cikk mérvadó az Európai Unió működéséről szóló szerződésben, a rendőri igazságügyi együttműködés tekintetében, és a másik elképzelés az az, hogy az államokon belüli fellépést nem lehet ebbe bevonni, és felmerül a kérdés, hogy jogilag ez mennyire lesz tehát szabályozható. Összességében a harmonizáció áll a ö, igazságügyi ö, bűnözés működés előterében. Az Európai Bizottság javaslata az Európai Unió működésre szóló 16-os cikk értelmezését nagyon szélesen értelmezik. És van egy államokon belüli alkalmazási lehetőség is viszont a tanácsban ezzel kapcsolatban elég nagy az ellenállás. Én úgy szeretnék eljárni, hogy egy kicsit inkább igazodjunk a valósághoz, és nézzük azt meg, hogy mi az, ami politikailag elképzelhető és megvalósítható. Nagyon szeretnék a 2008-as keretmegalapodáshoz alkalmazkodni, vagyis hogy legyen egy minimális harmonizáció ezen a területen. Ezeknek a minimális standardoknak azonban vonatkoznia kell a államokon belüli átültetésre is, és az egyének jogaival kapcsolatban szeretném azt a rendeletet figyelembe venni, amikor az egyén jogait igazítjuk ki a gazdasági szereplők jogaihoz, és ezt eh, lehet, nem lehet egy az egyben átültetni, de véleményem szerint ezáltal egyrésztről a tagállamok is nyernének ezzel, hiszen magasabb lenne eh, a standard, ahol azt szeretnék, ezt megtarthatnák, és ahol ez idején még nem voltak semmilyen fajta standardok, akkor ott is bevezethetnének minimális standardokat, és az állampolgárokat EU szinten megvédhetnénk, még akkor is, hogyha alacsonyabb szinten, mint ahogy ezt a rendelet előírja, ami az alapelveket illeti, viszont az egyéni jogok ugyanolyan mértékben megvalósulnak, és így egyfajta egyensúly jön létre az állami szervek, illetve az egyén között, is nem lesz másfajta gond emiatt. Köszönöm szépen, mondja az elnök, köszönöm Fosz úrnak, Taylor kollega. Um, first of all, like to thank... Köszönöm először is. Köszönöm Vossz úrnak a munkáját, amit eddig elvégzett. A parlamentben eh, az adatvédelemről már komoly viták folytak, remélem, hogy ugyanez az érdeklődés fent marad majd ezzel az irányelvvel kapcsolatban, is egy kiegyensúlyozott megközelítésre van szükség annak érdekében, hogy eh, megvédjük a személyes adatokat, de nem olyan mértékben, hogy a rendvédelmi szervekre túl nagy terheket lójunk, rójunk. Nem szabad engedni a jogbizonytalanságot, nem szabad engedni azt, hogy radikálisan eltérő értelmezések uralkodjanak az egyes tagállamokban. Egyes rendelkezések nem eléggé jól vannak megfogalmazva, például az, hogy hogyan férhet valaki a saját adataihoz, illetve mi a feladata a data protection officereknek az adatkategóriák nem csak, hogy a az alapvető jogi kartának, hanem az Európai Emberi Jogi Bíróság fogalom meghatározásainak és az Európai Bíróság fogalom meghatározása meg kell, hogy feleljenek. Úgy tűnik, hogy egyes intézkedések a végrehajtási jogosultságokat és a törvény betarthatóságát korlátozzák, emellett az együttműködő hatóságok jó együttműködésére is szükség van, hogy azok támogassák egymást. Örömmel állok a további közös munka elébe. Köszönöm. Danke, Herr Kollege Szájer, bitte. Thank you very much. Uh, Szóval Köszönöm, én is támogatom ezt az irányelvet. Ugyanakkor egy dologra szeretném felhívni a figyelmet, egy konkrét elemre. Van egy sor ország, ugye eleve mások az adatvédelmi szabályrendszerek. A célunk az, hogy megpróbáljuk ezeket közelíteni egymáshoz, vagy összehasonlíthatóvá tenni egymással, és így biztosítani az alapvető adatvédelmi rendelkezéseket. Vannak olyan országok, és például ilyen Magyarország is, ahol már is magasabb szintű az adatvédelem, mint amiről az irányelv szól. Tehát oda kell figyelni arra is, hogy az ilyen közös standardok elfogadása ne azt jelentse, hogy a már magasabb adatvédelmi szinten rendelkező országok elveszítsék eh, ezt a védettséget. Eh, amikor a 90-es évek elején az adatvédelem megjelent egyáltalán, mint fogalom a közép-európai térségben, ezek a közép-európai országok eh, szinte kísérleti jelleggel alakították ki Eh, ezeket eh, a rendszereket, eh, élve azzal a 20 éves gyakorlattal, amely nyugaton már létezett, ami egyébként egy helyes gyakorlat volt, de arra oda kell figyelni, hogy ezek a közös standardok nem ássák alá ezeknek az országoknak a kísérleti jellegű intézkedéseit, hanem inkább felmutatják őket példaként a többi ország számára. Dankeschön. Köszönöm szépen. Mások nem kívánnak szólni. Ez volt tehát az első eszbecsere, és majd januárban kapjuk meg a jelentést. Köszönöm szépen, kedves kollégák, és köszönöm Fosz kollégának is, és most pedig visszatérünk a 12-es napi rendi pontra. A titkárság mindent fejt nekem, hogy mit is kell tudni a koordinátori ülésről. Először is kineveztünk jelentéstevőket Hans Peter Martin mentelmi jogával kapcsolatban Tadeusz Sviafka lett a jelentéskészítő, Marine Le Pen mentelmi jogával kapcsolatban Wikström kollega a jelentéstevő, a, delega a jogalkotási feladatokkal foglalkozó ö, delegációk ö, tekintetében Szájer József jelentéstevő, a, az inszolvenciával kapcsolatban én vagyok a jelentéstevő, ami pedig a közös előírások erősítését, illetőleg a csalással szemben, hamisítással szemben. Masztak a kollega a felelős, a rotáló jelentés tevők a szuszítással kapcsolatban Kárim úr lesz, a jogvitákkal kapcsolatban Masztak a kollega, a komitológia esetében Tejnasszony, a kodifikációval kapcsolatban valaki majd az SND frakcióból, az majd konkrétan később kiderül, a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok esetében az új rotációs szint, ami nem tudjuk azt, hogy ki fogja ezt megtenni a függetlenek részéről. Ezen kívül saját kezdemes jelentés engedélyezése a nemzetközi magánjog javítása érdekében. Itt ezt szeretnénk elvégezni, sokan szeretnék ezt. Ezen kívül szóbeli kérdés is lesz arról, hogy hogyan lehet gyakorlatilag egyszerűsíteni a határokon átnyúló örökösödési kérdéseket. Április 10-11-én lesz a igazságügyi továbbközléssel kapcsolatban szeminárium. Tájnasszony a jelentéstevő a bíróság reformja kapcsán, és januárban látogatást tesz majd, ezzel kapcsolatban jelentést tesz. És Dublinban is ellátogatunk február 14-én, 15-én az ír elnökség kapcsán. Ezt kellett bejelentenem a 12-es pont alatt. Most pedig visszatérünk a 17-es pontra, amely a, nyilván, a nyilvános vétel szóló irányelv alkalmazása. Én vagyok a jelentéskészítő, csak angolul van meg a jelentés tervezetem. Az elmúlt alkalommal már beszéltünk erről a témáról, nem szeretnék most a részletekbe belebenni, hiszen ezek eléggé egyértelműek, és ezeket az egyes pontokat már kiemeltük korábban, de természetesen arra támaszkodtam, ami az Európai Bizottság jelentésében benne volt, tehát a fő következtetés az volt számomra, hogy azt mondom, hogy az elmúlt években a pénzügyi piacokon kivételes eseteket láthattunk, válságszerű helyzet állt elő, és a, az volt a tapasztalatunk a vállalatok átvételével kapcsolatban, a, hogy a pénzügyi piacokon nem voltak elegendőek a szabályok, mert ezek itt nem voltak eléggé reprezentatívak ezek az esetek, és ezért ez nem elég ahhoz, hogy jogakotást tehessünk ezzel kapcsolatban, már csak azért is, mert túlságosan kevés a tapasztalatunk, és a, a háttere minden tapasztalatunknak eléggé instabil, ezért egy kis időt még várnunk kellene, további tapasztalatokat kellene begyűjtenünk, mielőtt még komolyan áttekintenénk, átdolgoznánk ezt az irányelvet. Jó magam is részt vettem az irányelv kidolgozásában. Ez volt az egyik legnehezebb dosszié, amivel itt valaha a tanácssal együtt foglalkoztunk, és fennáll a veszélye annak, hogyha ezt újra megnyitjuk, akkor nem, hogy jobb lesz a helyzet, hanem inkább sok le, sokkal rosszabb lesz a végeredmény, és ezért nem most ez az alkalmas időpont arra, hogy új tevékenységbe fogjunk, az Európai Bizottság javaslatát, illetve jelentését tudomásul kell vennünk, amit a bizottság tesz, azt pozitívan, kritikusan szemléljük, de néhány évet még várnunk kellene arra, addig, amint nem lesznek egyértelmű ismereteink, és ami meg nem nyugszik a tőkepiac, hiszen nem lehet a problémát egydimenzionálisan megoldani, hanem minden felmerült problémát egyetlen, néhány éven belül kezelni kéne egy átdolgozás formájában, viszont nem most, hanem majd egy kicsit később. Ennyit szerettem volna elmondani a tervezettel kapcsolatban. Kérdezem, hogy ki kíván szólni. Régner asszony, tessék. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Szeretnék egy kicsit másfajta szempontot felkínálni ezen téma kapcsán. Elmondta azt jelentéskészítő kollega, hogy a nyilvános vételekkel kapcsolatban nincsenek még elegendő ismereteink, ez így is van. Viszont a teljes dosszié teljesen más szellemben jött létre, mint amilyenekkel most rendelkezünk a válság miatt. A vállalatok felelősségvállalása, a vállalat irányítás, a diverzitás a felügyelőbizottságban ezekkel a témákkal foglalkozni kell. Ezek a témák azt mutatják, hogy egy másfajta megközelítés lehetséges esetleg a nyilvános vételi ajánlatok esetében is, és, illetve az átvétel esetében is. Ezért eh, nagyon fontos az, hogy lássuk azt, hogy hogyan foglalkozunk eh, ezzel a témakörrel is, de a legfontosabb az az, hogy az emberek számára lehető legjobb munkájákat teremtsük meg Európában, akár vállalatok átvétele által is, és ennek kapcsán nagyon fontos az, hogy a munkavállalók beleszólási joga, részvétele sokkal gyengébb, mint ahogy azt az aki előírhatná, és a kombinációja a válságnak. Tudjuk, hogy a válság során sok mindent rosszul csináltunk. Az Európai Unió joga is arra van ráirányítva, hogy a vállalatok magukat irányíthatják, gazdagok lehetnek, viszont nem viszik figyelembe a teljes egészet, és ez azt mutatja, hogy mindenképpen másfajta aspektusokat is figyelembe kell venni ezen irányelv kapcsán. Én tudom, hogy nem ez a helyes időpont, hogy mindezt megtegyük, hiszen kevés tapasztalatunk ezzel kapcsolatban, viszont rá kell mutatni arra, hogy vannak olyan rendelkezések, amelyek a közösségi akival kapcsolatban gyengében vannak kialakítva, és ezért a munkavállalók konzultációs jogát hangsúlyozni kellene. Ezért az a megállapítás, hogy a jelenlegi tapasztalataink alapján hogyan lehetne, tehát hogy nincs elég tapasztalatunk, ezt ebben osztozom, mindenképpen várnunk kell még, és meg kell várnunk azt, amíg a válság elmúlik. Viszont vannak olyan témák, amelyeket már tényleg jobban tudnánk kezelni. Thank you. Köszönöm szépen. Szeretnék először is köszönetet mondani Léna elnök úrnak a jelentésért. Ez számos dologra rávilágít, amit figyelembe kell vennünk, amikor a nyilvános vételi ajánlatokra vonatkozó irányelv átdolgozásáról beszélünk. Nagyon fontos, hogy egyenlő feltételeket biztosítsunk az ilyen felvásárlásoknál, úgyhogy figyelembe kell venni az eddigi elérteket. A bizottsági jelentés is kielégítő bizonyos tekintetben. Az egyes tagállamokra vonatkozóan opt biztosít a megvalósítás során. A jelentésben egy óvatosabb megközelítést alkalmazott az elnök, egyelőre még messze nem kielégítő a harmonizáció. Az egyes tagállamok különböző módon reagáltak a nemzetközi helyzetre, a vállalatirányítási rendszerekre. Az Egyesült Királyság esetében nagyon erőteljes vélemények uralkodnak, ami az vállalat felvásárlásokat illeti. Kíváncsian várjuk, hogy az új szabályok hogyan fogják majd, hogyan rendelkeznek majd a nem önkéntes vételi ajánlatokról. Az elnök úr is felhívta a figyelmet arra, hogy a válság torzította tulajdonképpen azt, ahogy az irányelvben foglalt rendelkezéseket megítélhetjük, és nyilvánvalóan ez a válság alapvetően befolyásolta az M&A piacot, tehát az összeolvadások és akvizíciók piacát Európában. Ezeket a tapasztalatokat mindenféleképpen figyelembe kell venni az irányelv szempontjából, és vannak olyan szempontok, ahol hamarabb kell lépni, és nem várhatjuk ki a válság végét, különös tekintettel a kisebbségi részvényesek érdekeire. A bizottság a társasági jogban bekövetkezett változásokat is figyelembe veszi, és egy felmérést fog elkészíteni az elkövetkezendő évek során. Köszönöm szépen, Rapkai kolléga. Egy megjegyzést szeretnék tenni Eh, elnézést nagyon intenzíven nem foglalkoztam a tervezettel. Azt hiszem, hogy mind a ketten tudjuk, hogy mi történt az elmúlt időkben. Az első változat ott elvetettük, eléggé szoros eredménnyel, tehát nem beszélhetünk egy elsőprő többségről, gyakorlatilag Lange kollégát a beteg ágyáról cibáltuk ki, hogy ő is szavazni tudjon. Ez már akkor is egy vitás kérdés volt, mégpedig egy olyan helyzetben, ami azóta megváltozott. Én pusztán azt javasolom, hogy ne csak tudományosan vizsgáljuk azt, hogy mire lenne szükség egy tudományos elemzés alapján, hanem azt is vizsgáljuk meg, hogy van-e jobb megoldás, én mindenféleképpen ezt támogatnám, vagy esetleg milyen veszélyel jár, hogy a végeredmény rosszabb lesz. Itt gondolok az együttdöntési eljárásra is. Egyelőre nincsen túl sok tapasztalatunk, tehát éppen ezért óvatosan kell eljárnunk egy kicsikét szkeptikus vagyok egyelőre. Éppen ezért azt támogatnám, amit a jelentéstevő is most előadott. Tehát egyszerűen úgy érzem, hogy a jelenlegi kritikus helyzetben ennél, ebben a fontos témában nem tudunk megfelelően a lényegre koncentrálni, hanem egy csomó egyéb dolog is elvonja a figyelmünket, és ez némileg aggaszt, hogy a parlamenten belül, illetve a tanácssal folytatott tárgyalásokban nézeteltérések alakulnak ki, és esetleg a végeredmény, ami az akit illeti rosszabb lesz, mint a jelenlegi helyzet. Igen, akkoriban az volt a probléma, mondja az elnök, hogy azokkal a tagállamokkal kerültünk ellentmondásba, ahol a kötelező elemek a saját jogrendjükben tiltottak voltak, és gyakorlatilag nem volt, vagy mi lett volna, hogyha ilyen kötelező ajánlattételi rendelkezések valósultak volna meg az A vagy B opciók és egyéb lehetőségek kapcsán. Itt a cél pusztán az volt, hogy az átvétel esetében az igazgató tanács összetételét, vagy az irányító testületeket illetően a semlegesség megvalósuljon. Itt az egyes tagállamokban eltérő rendszerek vannak, és az a kompromisszum alakult ki, hogy meghatározott körülmények között a kötelező rendelkezést írnánk elő sávosan, vagy különböző sávoktól, vagy százalékarányoktól függően. A tanács akkoriban a parlamenttel egyet értve döntött így, és itt a parlamentben is viszonylag többséggel támogattuk a kompromisszumot. Tehát az alapvető probléma a jogrendek eltérőségéből fakad, a társasági jog harmonizációja még igen messze van, és éppen ezért kérdés, hogy hogyan tudjuk a jelenlegi problematikus helyzetet feloldani. A 17-es és a 18-as pontokra gondolok. Tehát korábban kellene egyéb rendelkezések kapcsán is a konzultációt megtenni, és egy sor lépést elvégezni, konkrétan például az tájékoztatási szabályokra gondolok. Ezekkel az egyéb rendelkezésekkel egy, csak felnyitjuk a Pandora szelencéjét. Nagyon fontos tehát, hogy megbízható információkkal rendelkezzünk, eh, hogy mit lenne észszerű reformálni a társasági jog kapcsán, és mit nem. Nyilvánvalóan nincsen ideális megoldás, de olyan megoldásra kell törekedni, ami mindenki számára elfogadható, illetve ami mögé mindenki fel tud sorakozni. Nos, tehát további hozzászólások nincsenek. A módosítók határideje 2012, illetve 13 javítja magát az elnök január, 10, január 31-e. Akkor ezzel lezárhatjuk a 17-es napirendi pontot, és a 20. napirendi pont következik. Berlinger úr lenne az előadó, de illetve elnézést, vissza. A 18-19-es. Azt a plegykát hallottam, hogy Karim kolléga ma nem tud eljönni az ülésre, tehát er, ezzel most nem lenne értelme foglalkozni, tehát ezt a Két napirendi pontot a 18-19-es a januári ülésre fogjuk elhalasztani. Odú kolléga viszont itt van, tehát az előadók jelenléte nélkül nem lenne nagyon értelmes megvitatni ezeket a pontokat. Úgyhogy Kastex asszonyé a szó, az audiovizuális média szolgáltatások témájában. Zidon. Köszönöm, elnök úr. Először is megköszönöm a az irodai munkatársaimnak és a titkárságnak azt, hogy ilyen kevés idő alatt segítettek nekem létrehozni ezt a véleménytervezetet három nap állt rendelkezésre, ők folyamatosan rendelkezésemre álltak. Ami a véleményt illeti, itt ez arról szól, hogy az audiovizuális médiaszolgáltatásokról szóró irányelv alkalmazását értékeljük. Ez más szóval a határok nélküli televíziózásról szóló irányelv. Ez bizonyos problémákat vetett fel egyes tagállamokban, már ami az alkalmazását illeti. Ezek az alkalmazási problémák egyszerre kapcsolódnak az információhoz, jutás jogához, illetve a magánélet és a személyes adatok védelmének kérdésköréhez. Ami a lényeget illeti, én természetesen üdvözlöm ezt a, a jelentést, alapvetően támogatom a bizottságnak az általános következtetéseit, miszerint az audiovizuális szolgáltatásoknál sikerült megtalálni egy egyensúlyi helyzetet, és hogy ez különösen hasznos a vállalkozások számára. Most Eh, oda kell még figyelni majd arra, hogy a szerzői eh, jogokkal kapcsolatos eh, létező szabályok, illetve jövőben megszülető szabályok figyelembe vegyék a vakok és gyengék, gyengéllátók érdekeit. Egyes tagállamok, és azok között is kifejezetten Lengyelország kritikák keresztüzébe került, mert nem alkalmazza megfelelően ezt az irányelvet. Egy kiegyensúlyozottan kell tehát alkalmazni ezt az irányelvet, ahogy maga az irányelv is mondja. Egyfelől ott van a, az információhoz való hozzá hozzájutás joga, különösen olyan eseményekkel kapcsolatos információkhoz való hozzájutás, amelyek fontosak a társadalom számára, és természetesen ezzel összhangban, illetve ezt kiegyensúlyozandó figyelembe kell venni a szerzői jogok érvényre juttatását is. Az Európai Bizottság első jelentése az irányelv alkalmazásáról nem foglalkozik igazán azzal az alapvető kérdéssel, hogy a véleménynyilvánítás szabadsága hogyan érvényesül. Noha a 14-es és 15-ös cikk az irányelven belül ezekről szól, tehát az információhoz való hozzájutásról, véleménynyilvánítás szabadságáról. Én viszont kitartok amellett, hogy hogy méltányosan kell ezt a két érdeket is figyelembe venni. Véleményem szerint tehát további intézkedések meghozatalára lehet szükség, önszabályozásra, együtt szabályozásra, különösen olyan kérdésekben, mint a reklám, önkéntes szabályozások szükségesek, illetve adott esetben kötelező szabályok is elsősorban ifjúságvédelmi szempontból. Nagyjából erről szólt tehát az én véleményem. Herzlichen Dank. Köszönöm szépen. Köszönöm. Ehhez szinte nincs is mit hozzáfűznöm Szerintem a raportőr jó munkát végzett, és gratulálok is Kastex asszonynak. Támogatom, amit mondott. Talán csak a cégek társadalmi felelősségvállalására utalnék. A cégek, a társaságok nagy hatással vannak a társadalomra, és azon belül is a polgárokra. Erre ugyan utalt Kastex eh, asszony, de szerintem ennél bővebben érdemes ezzel foglalkozni, mint ahogy más jelentésekben is tesszük, tehát eh, a cégek gyakorlatilag globális polgárok, akiknek, amelyeknek eh, felelősségük van azért a környezetért, amelyben léteznek további hozzászólások nincsenek. Kastex asszony kívánna még szólni. Abszolút egyetértek Wikström asszonynal valóban nyilván jobban nem tudtam kifejteni ezt a dolgot egy vélemény keretei között, de lehet egy olyan módosítót fűzni a véleményhez, amely kiemeli, hogy az audiovizuális szolgáltatóknak milyen nagy a felelőssége a társadalmi környezetért, illetve a társadalomért. Okay, Január 4-e a módosítók benyújtásának határideje elég szoros, de hát eleve nem számolunk túl sok módosítóval, nem látok ellenvetést, tehát akkor 2013. január 4. Még mindig nem a 20-as napirendi pont következik, hiszen a bizottság képviselője nincs itt, tehát akkor átérhetünk a 24-es Cvijevka féle vélemény megvitatására. Przewodniczący, to jest sprawozdanie z Köszönöm szépen, elnök úr. Nagy megtiszteltetés ez a munka. Itt a határokon átnyúló polgárjogi és kereskedelmi jogi ügyekben a jogvitákhoz kapcsolódó információk hozzáféréséről van szó. Az irányelv tervezet 2003-ban került bevezetésre, és azóta tíz év telt el, tehát azóta van hatályban. Úgy gondolom, hogy elmondhatjuk, hogy a megvalósítása, a végrehajtása, illetve az átültetése az irányelvnek megfelelő volt összességében. Ezen kívül még azt is szeretném elmondani, hogy minden tagállam az egyes tagállamok különböző megoldásokat alkalmaztak, és ennek eredményeként a jogsegélyhez való hozzáférés nem minden tagállamban biztosított egyöntetően. Ennél még sürgetőbb és fontosabb, hogy a bizottság is felhívja a figyelmünket arra, hogy a, az állampolgárok, illetve a jogi szakma képviselői sem sincsenek teljes mértékben tisztában azzal, hogy az irányok milyen lehetőségeket kínál. A statisztikai adatok is eléggé botrányos eredményt mutatnak. Tehát tíz évet követően, tíz év után az irányelv elfogadása után tíz évvel, igen, csak meglepő, hogy az irányelvben foglalt jogok a közvélemény számára nem igazán ismertek, tehát nagyrészt eh, holt szövegről beszélhetünk. Jó lehet, itt igen komoly jogokról van szó. A jelentésemben éppen ezért azt szeretném hangsúlyozni, hogy mennyire fontos lenne a képzés és a felvilágosítás, akár a jogi szakma képviselői esetében, de gondolhatunk itt tájékoztató kampányokra is, amelyek révén az állampolgárok megismerhetnék a jogaikat. A különböző jogászi csoportok számára is érdekes lehetne ez a fajta képzés. Az ingyenes jogsegély gondolunk itt a bírósági tárgyalás megelőzően, illetve a bírósági tárgyalás során. Ezzel kapcsolatosan eltérő a gyakorlat az egyes tagállamokban az egyes tagállamok mást, más és más szempontokat hangsúlyoznak. Ezen kívül eltérések vannak a jogosultságot illetően is, ami az ingyenes jogszolgáltatáshoz, jogsegélyhez való hozzáférést illeti. Azt is érdemes lenne fontolóra venni, hogy az irányelvben foglalt minimum standardok nem túl szűken értelmezettek el. Esetleg talán szélesebb körű kiigazításra lenne szükség annak érdekében, hogy minden állampolgár számára biztosítható legyen az irányelv megfelelő megvalósítása, és ezzel az állampolgárok is könnyebben kiigazodhatnának a jog útvesztőiben, különösen amikor külföldi ügyekről beszélünk, hiszen itt alapvetően a határokon átnyúló jogvitákról van szó. Mindez elősegíthetné a jogsegélyhez való jobb hozzáférést. Decemberben ezzel kapcsolatosan egy konferenciát szervezett az Európai Parlament és a illetékes ügynökség. Meghallgattuk a különböző tagállamok tapasztalatait a finanszírozás területén, hiszen ez az egyik legnehezebb szempont a jogsegély kapcsán hogy ezt állami költségvetésből finanszírozzák-e. Elhangzottak javaslatok arra vonatkozóan, hogy külön egyetemeken belül csoportokat, szakértői csoportokat lehetne létrehozni. remélhetőleg januárban további eszmecserét tudunk folytatni, hogy a nyári szünet előtt még a szavazásra szor kerül, kerülhessen. Köszönöm szépen, Heinen kolléga. Köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy a bizottság jelentése összességében kielégítő, de nagyon fontos szempontokra is rávilágít, amelyek akadályozzák a határokon átnyúló jogviták esetén az egységes alkalmazást. Itt az egyes tagállamok merőben eltérően értelmezték az irányelv rendelkezéseit, tehát vannak olyan esetek szélsőségesen, ahol egyáltalán szóba sem kerül az ilyen jogsegély. Vannak bizonytalanságok a bíróságon kívüli eljárások értelmezésével kapcsolatosan, a gazdasági kritériumokkal kapcsolatosan, vagy pedig a helyi jogászok alkalmazását illetően. Cvifka úr is eh, helyesen rámutatott arra, hogy a tagállamok eh, egyszerűen nincsenek tisztában ezekkel a rendelkezésekkel és jogokkal. Az állampolgárok körében egy felmérés szerint mindössze 15%-ban ismertek ezek a jogok. A bizottság nagyon keményen dolgozott azon, hogy az irányelv megszülessen, és azt a tagállamok átültessék. Most a bizottságnak szorosan egyet, együtt kell működnie a tagállamokkal az alkalmazás javítása és hatékonyabbá tétele érdekében, és én kíváncsian várom majd Cvifka úr ez irányú javaslatait. Ha a jogsegély megfelelően működik, ahhoz, hogy megfelelően működjön, mindenkinek ismernie kell ezeket a lehetőségeket. Tehát én várom a jelentést, majd valamikor januárban Cvérka úrtól. Köszönöm szépen. Danke. Keine weiteren Worten. Köszönöm szépen, mások nem kívánnak hozzászólni, ezért eh, lezárjuk ezt a pontot. A bizottság továbbra sincs itt a 20-as napirendi ponttal kapcsolatban. Most a Légner kollega kapja meg a szót. Nagyon röviden, rövid leszek. Berlinger kollega megkért engem arra, hogy két pontot mondjak el. Először is tartalmilag üdvözli a bizottság javaslatát, nagyon is. Egy saját kezdeményezési jelentésére nyúlik ez vissza az Európai Parlamentnek. Bizonyos elemeket átvet ebből a bizottság. A szakbizottság csak véleményt ad, ezért Bellinger úr csak arra korlátozta magát, amely jogi szempontból tényleg szükséges, és először is az, hogy az európai ö, politikai pártoknak már jogi személyisége van, tehát a cél nem ö, szem elől tévesztendő, hogy ne legyenek kettős standardok, tehát ne legyenek nemzeti és európai standardok. Egyfajta kiegészítő jogi személyiségről van szó, szemben a meg, megfelelve a, a nemzeti politikai pártoknak, és erre mindenképpen koncentrálni kell. Ezen kívül az irányítási, a belsőirányítási szabályok nagyon fontosak, az elszámoltathatóság, az átláthatóság, ezeket is figyelembe kell venni. Nem csak a tagság kötelezettségeire jogaival kapcsolatban, de nagyon fontos az ütemterv is. 2014 egyre inkább közeledik, egyre gyorsabban, és a jelentés készítők nagyon fontos az, hogy ebben a rövid időben sikerüljen tartani az ütemtervet, annak érdekében, hogy meglegyen az idő arra, hogy tárgyalni lehessen, és egy megfelelő eredményre lehessen jutni még a választások előtt. A jelentés készítő arra is felhívta a figyelmet, hogy mindenképpen tartsák be az ütemtervet, bár neki is elég kevés ideje volt erre, tehát mindenképpen azt kérít még egyszer, tehát a jelentéskészítő, hogy a, a rövid időt, az ütemtervet tartsuk be, elnök. Igen, hát akkor el is mondom, hogy a határidő ma délután 17.30-kor van a mostók benyújtásának határideje, ellenvetés, hozzászólás nincs, akkor lezárhatjuk ezt a napirendi pontot is, és ráterünk a szubszidiaritási pontra, itt nem látok semmit, rendben. Hát akkor a 26-os napirendi pont következik, egyebek. Nem tudom, hogy kivel valaki szólni, nem, hát akkor csak annyi maradt számomra, hogy rámutassak arra, hogy január 21-én, 22-én találkozunk ismételten, és még annyit szeretnék elmondani, hogyha túléljük a pénteki világ végét, akkor mindenkinek kellemes karácsonyt, és egy nagyon jó új évet kívánok, és remetőleg mindenkit jó egészségben látok viszont jövőre. Köszönöm szépen!